talán eh, kezdhetném azzal, hogy tájékoztatom önöket a kibővített vezetőség üléséről a, és a saját kezdeményezési jelentéseket elosztottuk. Megegyeztünk abban, hogy az EPP az Oroszországról és a szomszédsági politikáról szóló jelentéseket fogja megkapni a szociál, szocialisták, a szocialisták és demokraták a az ISIS-ről szólót, az ECR a Kínáról szólót, az ALDE az energiabiztonságról szólót, az Afgani- a GUE pedig az Afganisztánról szóló jelentést kapta, meg így osztottuk el ezeket. Akkor kezdjük is el a napirendi pontok szerinti munkát. Az első a napirend elfogadása, az következő tehát akkor az Európai Unió Moldovával kötendő társulási megállapodása és az Európai Atomenergiai Atomközösség atomenergia közösség megállapodása. Astrebicius kolléga a jelentéstevő, úgyhogy megkérem, hogy adja elő ezt a témát. Thank you, Chia. Good morning. Köszönöm szépen, kollégák. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok a jelenlegi helyzetről már, ami a kérdéses dokumentum ratifikációját illeti Beszélek most a társulási szerződésről az Európai Unió és Moldova között. Erről szól egy jelentéstervezet, ez a ratifikációs eljárásra vonatkozik. Nagyon érdekes számunkra és a kollégáink számára ez a téma, azt látom, mivel 99 módosító indítvány érkezett a jelentés tervezethez. Ez azt mutatja, hogy nagy érdeklődéssel fordulnak a kollégák a téma irányában, és elkötelezetten kívánnak dolgozni azon, hogy a lehető legjobb színvonalú jelentés készüljön, ezt nagyra értékelem. És alaposan megvizsgáltuk ezeket a módosító indítványokat, hogy a legátfogóbb módon tükrözzük őket a véleményben, és így a vélemény a lehető legjobb termék legyen végül. Volt egy konzultatív megbeszélésünk az árnyék jelentéstevőkkel ezekről a módosítókról, és most azt látom, hogy egyre közelebb állunk ahhoz, hogy a végleges módosítóinkat bemutassuk önöknek, és így az önök véleményét is ki tudjuk kérni ezekről. Remélem, hogy már ezen a héten lesz arra alkalmunk, hogy ezek az eredmények papírra kerüljenek. Nem tudom ígérni, hogy minden módosító indítványt beépítünk a szövegbe, megpróbáljuk ezeket csoportosítani, és kompromisszumos módosítókat kidolgozni belőlük, Kedves kollégák, Nagyra értékelem ezeket a módosítókat, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentés legfontosabb megállapításaihoz kapcsolódnak. Meggyőződésem, hogy a következő hetek során a jelentés készen áll majd arra, hogy a nyilvánosság elé kerüljön, illetve a szakbizottságunk elé és biztos vagyok abban, hogy a közös erőfeszítéseink nem csak a ratifikációról eredményeznek majd egy jelentést, de a jelentés majd iránymutatásokat ad a Moldovai Köztársaságnak is, arra nézve, hogy hogyan folytassa integrációját és tevékenységeit annak érdekében, hogy közelebb kerüljön ez az ország az Európai Unióhoz. Nagyon fontosnak tartom ezt a munkát, és nagyra értékelem a kollégáimnak a részvállalásait. Minden esetre szívesen várom az észrevételeiket, illetve módosító indítványaikat, akár még a mai vita után is. Kíváncsian várom tehát az észrevételeket és a kérdéseket. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégáim, először is megköszönném Austrevicius kollégának a munkáját. Az a benyomásom, hogy viszonylag széles konszenzus létezik ez ügyben, illetve van kialakulóban bizonyos felmaradó problémáktól eltekintve, és úgy gondolom, hogy nagyon jól időzített jelentés ez, mivel Moldova abban a régióban fekszik, a keleti szomszédság régiójában, ahol jelenleg nagyon nagy nyugtalanság uralkodik ugye az orosz beavatkozás miatt. 2008-ban a Grúziában volt hasonló eset, és tudjuk, hogy Transnistria, amely Moldova része, mennyire nagy problémát képez a befagyott konfliktusok miatt. Nagyon fontos választásnak néznek most elébe az országnak, és ezért jó, hogy az Európai Unió, és különösen az Európai Parlament ebben a kontextusban nem csak igent mond erre a társulási megállapodásra, hanem egy külön jelentésben felvázolja azt is, hogy hogy képzeli el a régió jövőjét, illetve konkrétan javaslatot tesz arra, a moldovai köztársaság felé, hogy mi hogy képzeljük el az együttműködést, hiszen nem csak a aztán majd a moldovai köztársaság dönti el, hogy ezt elfogadja-e vagy nem. Természetesen, hogyha elutasítják az ajánlatainkat, akkor mi nem fegyverrel vagy katonákkal válaszolunk erre. Ez a különbség köztünk és más államok között, más partnerek között, és ezt nagyon fontos aláhúzni. A jelentésben tehát világosá tettük, hogy bizonyos területeken szükség van a fejlődésre, bár vannak olyan területek, ahol már észrevehető a fejlődés. Nem jogállam még Moldova, vannak olyan területek, az igazgatás olyan területei, ahol még nagyon sok strukturális változtatásra van szükség. Ezért ajánlottuk fel az átfogó együttműködést ennek a társulási megállapodásnak a keretében, és én úgy gondolom, hogy eh, ezt megérdemlik a moldovai polgárai, polgárok is. Ez a mi ajánlatunk, tisztán, eh, világosan kifejeztük ezt a eh, választások előtt. És talán ez majd befolyásolja azt is, hogy melyik pártorra fognak szavazni, arra-e, amelyik az európai perspektívát támogatja, vagy azokra a pártokra, amelyek más perspektívát preferálnak. A kompromisszumos módosítók vonatkozásában azt hiszem, hogy szintén elképzelhető a széles konszenzus. Vannak még természetesen vitát okozó kérdések, de azt hiszem, hogy általánosságban véve relatív konszenzus alakult ki, úgyhogy még egyszer köszönöm kollégám munkáját. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a jelentéstevőnek is, és az árnyék jelentéstevőknek ezt a kiváló együttműködést. Nagyon gyümölcsöző beszélgetést folytatunk ma reggel is. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos jelzés a, se ennek a az együttműködésnek az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között. És áprilisban a találkozó nagyon sikeres volt, és a szarcsolási egyezmény is egy nagyon fontos lépés ezen a, ebben a folyamatban. Épp ezért köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést, több módosítót is benyújtottam, ugyanis Moldova már hosszú utat tett meg, és a további lépéseket is értékeljük. Épp ezért szeretném hangsúlyozni, hogy Moldovának folytatnia kell a szükséges reformokat, és a novemberi választások fontos lépés lesz a kormány számára és az ország számára, a lakosok számára, eh, azt illetően, hogy milyen irányt vesz Moldova. Nagyon fontos, hogy a moldovai köztársaság továbbra is megerőstse a korrupció elleni harcot, a média szabadságát és az igazságügynek a reformját, és a kisebbségeknek a védelmét is. Ma délelőtt, ma reggel is hallottunk erről. A kompromisszumos meg, ö, módosítókat illetően számunkra elfoghatóak, a hármas kompromisszummal kapcsolatban azonban lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz, hiszen most látjuk, hogy a 38-as módosítót nem fedi le, ha bár azt mondta, hogy lefedi. Itt egy biztonsági hálóról van szó, akik az átmenet miatt elvesztik a munkájukat, azok számára, akik a, elvesztik a munkájukat. Ez a megfogalmazás nincs benne a hármas kompromisszumban. A többi dolog rendben van. Most már csak arra szeretnék rámutatni, hogy az európai perspektíva Moldova számára a Nyeszteren e, túli területek rendezésére is jó hatással lesz. Épp ezért bátorítjuk a feleket, hogy folytassák a tárgyalásokat, és az Európai Uniót is aktívabban vonják be. Végül pedig remélem, hogy az Európai Parlament eh, novemberben elfogadja az SZAE megállapodást, és reméljük, hogy a többi tagállam is eh, elfogadja ezt a megállapodást. Köszönöm. Röviden ezzel kapcsolatban nagyon sajnálom, hiszen megegyeztünk a kompromisszumos megoldásokban, ön is ott volt, és nem szólt semmit, és ez egy lényegi kérdés, épp ezért nem tudom támogatni a 38-as módosítóval kapcsolatos megjegyzését. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm is szeretne gratulálni ezért a kiegyensúlyozott jelentésért. Az ECR támogatja a megállapodás aláírását és megerősítését, különösen Ukrajnával, Grúziával és Moldovával, de a többi keleti partnerségi országgal is, hogy be tudjuk vonni őket egy stratégiai partnerségbe, építve az emberi jogi és demokrácia, demokráciával kapcsolatos kérdésekre, sok probléma fennmarad még. Asztravicsi úr, nem tudom, hogy mit mond az Oroszországgal kapcsolatos rész, kérdésekre, már ami Oroszország geopolitikai törekvéseit illeti, ami pedig a Goggles kérdésre kitérve megint az a nagy kérdés, hogy Oroszország az eurázsiai gazdasági közösséggel kapcsolatosan hogyan gondolkodik, milyen törekvései vannak, és hogy Ukrajnának a választások kapcsán milyen elképzelései vannak, ezek még mindig nyitott kérdések, ugyanúgy, mint a korrupció kérdése, eh, az eh, a szervezetbűnözés, illetve a közigazgatás reformjának a kérdései. Okay, thank you for the floor. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak is a munkájukat. A frakciónk általánosságban benyújtott néhány módosítót, amelyek azt sürgetik, hogy Moldova átláthatóbb és demokratikusabb ország legyen. Bizonyos módosítóinkat befogadta a jelentéstevő, másokat nem, és két módosítókra szeretném külön felhívni a figyelmet. Az egyik a 47 különösen olyan összefüggésben, hogy az átláthatóbb választásokat sürgetjük hogy a külföldön élő állampolgárok is szavazhassanak. Nagyon sokan élnek az ország határain túl, és a demokrácia nevében nekik is lehetőséget szeretnénk adni a szavazásra. Ez a 47. módosítóindítvány ilyen tartalma. Tehát azt sürgetjük, hogy a külföldön élő moldovai állampolgárok is ilyen minőségükben szavazhassanak a választásokon. A második módosítónk a 80-as. A zöldek úgy gondolják, hogy minden ország esetében nagyon fontos, hogy az energiahatékonyságra összpontosítson. Szempontunkból a megújuló energiaforrások nagyon fontos témát jelentenek az energia ellátás függetlensége szempontjából, illetve az európai klímaváltozás politika szempontjából is. Reméljük, hogy támogatást kap ez a két fontos Thank indítvány. Labdien, cienījamie kolēģi! Mūsu Kedves kollégám! Frakcióm nevében én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Jó minőségű munkát végzett, és figyelembe vette az általunk benyújtott javaslatokat. Ahogy hallották, igen sok módosító érkezett be. Egyetértek azzal a folyamattal és azzal a munkamódszerrel is, amelyeknek során a kompromisszumos módostó indítványok kialakultak, valóban jó munkát végeztek. A frakciónk módosítóiból is sokat bevettek a szövegbe, és a kompromisszum nevében úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell a szöveget, hiszen a Moldovai Köztársaságnak szüksége van a jelentés által a továbbított üzenetre. Meg kell nekik mondanunk, hogy az ajtaink nyitva állnak előttük, és hogy természetesen, természetesen a következő lépés majd Grúzia lesz. A Grúziával kapcsolatban is kell készítenünk egy hasonló jelentést. Nekik is kell hasonló jelzést küldenünk, nekik is el kell mondanunk, hogy ö, tártkarokkal várjuk őket, és szeretnénk őket integrálni az Európai Uniós perspektívába. Merci infiniment, Monsieur le Président. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a kompromisszumos módosítókat nem kaptuk meg az ülés előtt. Ma reggel beszéltek ugyanis jóluk, tehát értem, hogy még nem láthattuk őket, nem tudtuk mélységébe menni ezeknek a kompromisszumoknak. Minden esetre, mivel megnéztem az összes módosítót, amelyet benyújtottak, azt hiszem, hogy szükséges hogy megemlítsük, hogy a moldovai miniszterelnök formálisan bejelentette, hogy 2015-ben a jelölésüket be akarja elnyújtani, tehát nincsen erről semmi münt, említés sem a szövegben, sem pedig a módosítókban. Azt hiszem, hogy egész egyszerűen ezt a formális, tehát hivatalos bejelentést, hogy Moldova a jelöltségét szeretné bejelenteni 2015-ben, nem lehet úgy tenni, mintha ez nem létezne. Tehát legalább jelezni kellene, hogy tudomásul vesszük, hogy a moldovai miniszterelnök ezt bejelentette. Ez egy nagyon fontos gesztus lenne, nem egy akárkinek, egy politikusnak a, a bejelentése, hanem a miniszterelnöké, aki ezt bejelentette a jövő év januárjára. Tehát szeretném megkérni a kollégákat, hogy találják meg annak a lehetőségét, akár szóbeli módosítóval, hogy megemlítsék ezt a hivatalos bejelentést, amelyet a miniszterelnök tett. Köszönöm. Thank you. I wanted to thank the rapporteur uh, once again. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a kiváló jelentést, ami nagyon színvonalasra sikerült. Van néhány elem, amivel ki szeretnénk egészíteni a jelentést, ami már egyébként is szilárd alapon nyugszik. Részletekben nem kívánok bocsátkozni, de a jelentés szellemében, illetve a legutóbbi szakbizottsági ülés megbeszélésének szellemében szeretném elismételni, mennyire fontos, hogy ez a jelentés egyértelmű üzenetet fogalmazom meg. A támogatása nézve és biztatása nézve, amit a moldovai lakosság felé és a hatóságok felé nyilvánítunk ki. Sok előrelépés történt az elmúlt időszakban, és úgy gondolom, hogy az a kötelességünk, hogy ezeket az eredményeket elismerjük. A politikai kontextus nagyon sajátos most Moldovában, illetve a régió egészében is, és ezért a szövegünk tartalmában is sokat tehet, illetve az elfogadásának ütemezésében is. Nagyon fontos az Európai Unió számára, hogy kommunikációs erőfeszítéseket tegyen. Nagyon sokan tudjuk, pontosan tudjuk, hogy nem elég jó munkát végezni, hatékony kommunikációra is van szükség. Az állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy tájékoztassák őket a társulási egyezmény végrehajtásának előnyeiről. Nagyon sok fals retorikát hallunk a geopolitikai célokkal kapcsolatosan, és ezért üdvözlöm Frederica Morgerini tegnapi kijelentéseit a meghallgatáson ebben a témában. Erős információs kampányra van szükség, és hatékony kommunikációra. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a különböző frakciókhoz kapcsolódni, akik a Deszeren túli területtel kapcsolatos aggájaikat fogalmazták meg, és az oroszok szerepét ebben a helyzetben. Én ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy Látom, hogy a jelentéstevő nagyon sok munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és mivel az első társulási megállapodás Ukrajnával volt, azt hiszem, hogy a különböző módosítókon azért át lehetne menni. 99 módosító volt, E, és ez is mutatja, hogy az ukrajnai társadalmi egyezménnyel ez a folyamat sokkal gondosabban történt. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolatot szeretnék hozzáfőzni azon jogszabályokkal kapcsolatban, amely súlyos diszkriminációt fogalmaznak meg az európai modellel és az esély egyenlőséggel kapcsolatos stratégiát illetően. Szerintem ezzel kapcsolatban lehetne beszélni a romák integrációjáról, azaz a kapcsolatos stratégiáról, és ezt is bele lehetne venni a szövegbe. Ilyen módon demonstrálhatnánk az ezzel kapcsolatos állásfoglalásunkat, álláspontokat, pontunkat. És azt hiszem, hogy a moldovai helyzetben a az emberkereskedők és a szervkereskedők ugyanis nagyon kihasználják ezt a helyzetet. Köszönöm. Well, thank you, Chairman. Indeed, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáim, először is köszönöm a megjegyzéseket és a feltett kérdéseket. Moldováról szóló jelentés vitatása során figyelemmel kell vennünk néhány szempontot. Például azt, hogy egy befagyott konfliktussal küzdő országról van szó, és még ez a konfliktus külső okok miatt pattant ki, nem belpolitikai okok miatt. Ez az első fontos dolga. A másik az, hogy nagyon gyors változások folynak az országban, most egész más a politikai akarat, mint korábban. Most igenis szeretnének velünk együttműködni, és szükségük van nem csak a politikai, hanem a pénzügyi támogatásunkra is. És ez fontos a választások előtti helyzet fényében is. Ugye húsz évig Moldova gyakorlatilag ö, téli álmot aludt, nem nagyon tudták, hogy melyik oldalhoz csatlakozzanak, most pedig van egy stratégiájuk, és úgy tűnik, hogy a moldovai állampolgárok támogatják ezt a stratégiát még mindig van egy csomó politikai és gazdasági nyomásgyakorlás, és a nagy keletről érkező nyomás vagy befolyás sem segíti a moldovai politikai helyzet kialakulását, ezért van még nagyobb szükség arra, hogy az Európai Unió támogassa őket. A két oldalú támogatások ról sem szabad elfeledkeznünk, és a konkrét módosításokat illetően Fason kolléga a szociális biztonsági hálót említette meg. Én azt hiszem, hogy ez szerepel abban a módosítóban, amely azt jelenti ki, hogy a társalás kapcsolatos reformok szociális következményeit is meg kell tekintenünk. Vannak olyan szociális célra felhasználandó alapítványok, illetve források, amelyeket pontosan erre a célra lehetne alkalmazni, de mi meg felszólítjuk külön őket arra, hogy az átfogó reformok végrehajtása során fontos ezeknek a forrásoknak a felhasználása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a négyes kompromisszumos módosítóban ez szerepel. Császtenok az orosz tevékenységről szólt, Moldova elleni orosz tevékenységről, illetve a geopolitikai helyzetről. Kollégáim, úgy gondolom, hogy lehet, hogy még egy bekezdést kellene írnunk erre, ebben a tárgyban, annak érdekében, hogy a helyzetet a jelenlegi helyzetet minél pontosabban tudjuk tükrözni. Úgyhogy a hét folyamán majd készítek egy olyan módosítót, amely remélhetőleg minden aggodalmat, minden geopolitikai fejleményt, minden szempontot magában fog foglalni, és politikailag korrekt módon ki fog fejezni. Soltes kolléga megemlítette a külföldön élő állampolgárok szavazati jogát. Hát ez minden országnak magánügye. Az Európai Unió nem garantált, az Európai Unió tagállamai sem garantálják minden esetben a külföldön élő állampolgárok szavazati jogát, hát akkor Moldova hogy tudja ezt garantálni? Én tudom, hogy a moldovai állampolgárok nagyon nagy része külföldre távozott gazdasági megélhetési okokból, de olyan javaslatokat nem kellene feléjük támasztani, vagy olyan igényeket, amelyeket a mi saját tagállamaink sem tartanak be. Természetesen az elektronikus módon történő külföldi szavazás, amennyiben biztonságosan és igazságosan megadható, az javasolható, de én úgy gondolom, hogy ilyen el, elméleti ajánlatokat ne tegyünk egyelőre Moldovának. Preda úr megemlítette a miniszterelnök megjegyzéseit, az előkészületekről, politikai döntéseket figyelembe kell vennünk, és hogyha a moldovai parlament az ön által határozat, említett határozatot elfogadja, akkor arra hivatkozhatunk. Vagy hogyha a kormány egy dekrétumot fogad el, amely arra vonatkozik, hogy bizonyos határidőre el kell készíteni bizonyos dokumentumokat, az az, az is rendben van, arra is lehet hivatkozni. Szóbeli kijelentésekre én úgy gondolom, hogy nem. Azoknak a formális írásbeli megjelenései természetesen megemlíthetjük, és a miniszterelnök és a külügyminiszter két olyan személy, akit személyesen is ismerek, akiben bízom, és örömmel látom a szóbeli kijelentéseiket, pozitív megnyilatkozásaikat, de ezeket egy politikai vita során nem lehet megemlíteni, csak írásbeli, doku, írásos dokumentumokra lehet hivatkozni. Poszt asszony megjegyzése a romák integrációjáról. Igen, valóban nagyon nagy számban élnek romák Moldovában. Az etnikai közösségeket ugyan említjük itt a módosítókban, megnézzük majd, hogy esetleg hogy lehetne pontosítani ezt a megfogalmazást, hiszen eh, érzékeny kérdésről van szó. Az egész moldovai régióban eh, kényes politikai kérdés. Ez remélem, hogy a végleges szövegben majd ezt pontosítani tudjuk. Köszönöm még egyszer a megjegyzéseket, megfigyeléseket. Én úgy gondolom, hogy egy közös ügyön dolgozunk, és jó minőségű jelentést fogunk tudni elkészíteni, amely mindannyiunk megelégedésére szolgál majd. Köszönöm. Október 16-án tartjuk majd a szavazást. És november 1-én kerül a plenáris elé a jelentés. Erről úgy látom megállapodhatunk, nincsen senkinek ellenvetése. És Grúzia kérdését decemberben veszük majd a, nap, a plenáris napi rendjére, legalábbis terveink szerint. Az INTE szakbizottság Moldaváról ma szavaz. The timetable. E, és így tudjuk majd tartani az ütemezésünk. Akkor most a hatos napi rendi pont következik, nem a hetes, igen, hetedike van, de a hatos napi rendi pont következik. Itt új kihívásokról szól, azokról a kihívásokról, amelyek az Európai Unió előtt állnak, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amely ezen a téren felmerülő kihívásoknak nem tud megfelelni. És egyébként 2015-ben lesz majd egy új csúcs találkozó, egy, amely a 2013-as védelmi csúcs találkozónak a folytatása lesz. Ezért van itt az ideje annak, hogy felvegyük ezt a vonalat, ezt a fonalat is. Azt hiszem, hogy ma, ma kerül pontosan elfogadásra egy jelentés pontosan a védelmi és biztonsági témából, és ezért szeretnénk mi is a mai ülésünkön napirendre tűzni ezt a problémát a költségvetési, a nemzeti költségvetések már rég elérték a, a határaikat, <clears throat> és a, a hadsereg szempontjából is, illetve a, kihív, a biztonsági kihívások szempontjából is szorongat mindenkit a, a költségvetés, és ez azt jelenti, hogy amikor európai struktúrákat építünk ki, akkor 26 milliárd eurót tudnánk megtakarítani. Ezért nagyon fontos most az Európai Parlament részéről kijelenteni, hogy nem arról van szó, hogy több pénzt szeretnénk a védelemre költeni, hanem hatékonyabbá szeretnénk azt tenni, és ezért már van is egy sor olyan jelentés az AFET és a, és a SZEDE részéről, amely ebben a tárgyban próbálja meg megtalálni a megfog, meg, megoldásokat. És Danzsan Gáler kollégák is nagyon fontos szerepet játszottak a szedében az abban, hogy a, a, a napirenden tartsák, és a figyelem központjában tartsák ezt a kérdést. Először tehát Danzsan kollégát kérem meg, hogy röviden vezesse be a témát, utána pedig Gáler kollégának és Éler kollégának fogom átadni a szót a vita során. Danzsan úr, először ön kapja meg tehát a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. El, alelnök úr. A főképviselő tegnap a meghallgatása során emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió külügyi és biztonsági politikája a szerződésekbe bele van foglalva. A tagállamokban nagyon sok vita van arról, hogy milyen formája legyen e, ennek az európai védelmi politikának, milyen szövetségek legyenek, stb. E, ez egy nagyon szenvedélyes, érdekes beszélgetés, de ugyanakkor megvannak a szerződések, amelyeket alkalmazni kell, és több cikk is foglalkozik ebben a közös védelmi politikával és biztonsági politikával. Mindenki e, ezt olvasva láthatja, hogy a szöveg és a valóság között hatalmas a szakadék, amely e, szempontunkból, a mi szempontokból e, a a parlament többsége számára az előző ciklusban úgy tűnt, hogy hatalmas, hatalmas ez a szakadék, és egyre mélyül, mind az operatív szinten, ahol azt lehet konstatálni, hogy az Európai Uniónak hatalmas problémái vannak a különböző civil vagy katonai misszióknak a teljesítésében, ugyanis a környezetünkben a kihívások hatalmasak, például Ukrajnában, Líbiában, Szíriában, Irakban ezekre a kérdésekre, problémákra nem találtunk választ a közös biztonsági és védelmi politika keretében. A lbiával kapcsolatos megoldásunk egy nyilvánvaló kudarc, nem működik egyszerűen. Ukrajnával kapcsolatban van egy küldet küldöttség, amely az ukrajnai biztonsággal foglalkozik, de e, egyáltalán nem azon a szinten, mint kellene, és Szíriával, Irakkal kapcsolatban mindegyik tagállam függetlenül cselekszik tehát az eszközeink egyszerűen nem működnek az operatív szinten, pedig valós válságokkal kell szembenéznünk. És a válságkezelő eszközeink amelyek inkább ilyen esemény utáni segítségek, tehát miután már a konfliktus megtörtént, azután lesznek humanitárius vagy más segítségek, tehát nem az alatt, amíg a válság, a katasztrofa történik. Tehát ilyen időbeli eltolódás van a doktrína, az eszközök és a valóság között. Ugyanakkor ez a kapacitást illetően is valós, igaz, és erre emlékeztetett az elnök is, hogy nagy számú, illetve nagy tagállam jelentős problémával küzdik a költségvetés terén, és azon és a, a felszerelésük és az anyaguk megfelelőségének szempontjából. Például Németországban a felszerelések rendelkezésre e, e, állása, e, és ezzel foglalkozott egy jelentés, amely aggályt kelt, de mindegyik tagállamban ugyanilyen költségvetési problémák vannak. És a, az, a NATO-nak a Newtoni találkozóján is ezeket a kérdéseket említették. Az operatív karbantartása a felszereléseknek romlik mindegyik európai országban, és még akkor is, hogyha vannak olyan tagállamok, akik előfeszítéseket tesznek, eh, a következő eh, időkben nagy problémákat fognak jelenteni. Tehát eh, tulajdonképpen néhány ország marad, akik tudnak valamit tenni, és itt elsősorban a fejlett országokról van szó, köztük Franciaország, amely több erőfeszítés is tesz, különösen Afrikában, pedig ugyanakkor a költségvetési rendszerek, a közös költségvetési rendszer nem teszi lehetővé, hogy ezeket a költségeket fedezzék tehát nagyon különböző a biztonsági megoldás, és ez egy probléma. Aztán az Európai Tanácsülés decemberben nem úgy tűnik, hogy rövid vagy középtávon megváltoztatná ezt a helyzetet a védelmi tanácsnak azt kellett volna mutatnia 2013. decemberében, hogy az európai államok tudatában vannak annak, hogy a stratégiai helyzet hogyan változik, és hogy milyen költségvetési korlátok vannak, és milyen partnerségi és szövetségi kötelezettségek. Nos, a következtetések, amelyet elfogadt adtak, azok minimálisak, az ambíciók ugyanakkor mérsékeltek, tehát egyszerűen nem felelnek meg a kihívásoknak, és 2015. júniusában lesz egy újabb csúcs, amely épp ezek után elég kevés érdeklődést kelt. Tehát csak a csúcs előtt két-három héttel foglalkoznak majd azokat a, akkal a kérdéseket, amelyeket a nemzeti eh, bürokráciák a következő hónapok alatt eh, kidolgoznak. Tehát sem operatív, sem kapacitás, sem ipari területen nincsenek olyan tervek, amelyek azt bizonyítanák az állampolgároknak, hogy az európai államok megértették az üzenetet, és hogy aggódnak a védelmük miatt a különböző intézmények kebelében vannak olyan szakaszokról szóló jelentések, amelyet a tanács majd nyomon kevet, de nagyon messze vagyunk még a céloktól. A különböző felelősségi körök amelyeket nagyon régóta foga, követünk, azoknak realistának kell lenni. Tehát figyelembe kell venni a legjobb és a legrosszabb forgatókönyvet is. Én realista módon tekintem ezeket, és azt mondom, hogy a tagállamoknak kell először költségvetési és operatív szinten a különböző felelősségi körüket, amely az ő, ő lesz, lefedni. Az európai heterogén helyzet a védelem területén tény, és méghozzá tartós tény. Tehát épp ezért a tagállamoknak nem nagyon áll szándékában az, hogy együttműködjenek. Nem látunk igazán olyan projekteket, amely innovatív, ígéretes lenne az együttműködést illetően akár operatív, akár kapacitási, akár ipari szinten négyük. A drónokkal kapcsolatos viták, azok a külön, megjárják a különböző fővárosokat, a jövőbeli ipari projektek, akár Eh, légi eh, közlekedéssel kapcsolatos, akár űr kérdésekkel kapcsolatos, eh, nagyon zárt ipari tervek maradnak, és ezen kívül versenyképességi problémák is vannak, tehát az európai ipar versenyképességének a problémái egyre növekedni fognak. Egyrészt azért, mert az exportot illetően korlátozó a politika, amelyek érintik a különböző tagállamokat. Tehát elég sötét a jövőképe, és lehet, hogy egy kicsit túlzok, de eléggé pessimista a kép, és ugyanakkor meglepő, hogy a 2013-as tanács, amely kidolgozta az ajánlásokat, és egy évvel később a eh, helyzet szinte romlik. Elsősorban azért romlott, mert a környezetünkben a fenyegetések megnőttek vannak olyanok, akik az előző évek jelentéseket illetően kritizáltak bennünket, hogy talán riasztóak vagyunk, tehát hogy az Európai Unió kell most a katonai kapacitásának a növelésén dolgoznia, vagy hogy legyen védelmi politikája. Szerintem a valóság minden nap megmutatja azt, hogy ez fontosabb, mint valaha. Ugyanis nem kis válságokról van szó a környezetekben, hanem igazi konfliktusokról, strukturális tartós konfliktusokról. A líbiai konfliktus nem fog holnap megszűnni. A szíriai konfliktus, iraki, a terrorizmus elleni harcnak nem lesz vége holnap. Tehát nyilvánvalóan ma kell velük foglalkozni, de a válaszok, amelyeket adunk, azok nem felelnek meg a kihívásoknak. A tagállamoknak kevésbé idealista álláspontokat kellene megfogalmazniuknak, sokkal több pragmatizmust kellene bevezetni, és úgy tudnánk akkor a, a műveleteknek a finanszírozásáról, akkor a gyors bevetésről, és a, az akár civil, akár katonai misszióknak a megszervezéséről, a humanitárius szabályokat illetően minden, mindent meg kellene tenni, pedig vannak olyan tagállamok, akik nem akarnak részt venni, rendben, erre megvan a szabadságuk, de azért nem kellene a többiekre tolni az európai missziók megszervezését. Lehet, hogy egy kicsit zavaros volt, mivel ez a téma nagyon széles körű, de a különböző dokumentumokat illetően, a 2013-as csútat illetően és más dokumentumokat illetően ezekkel foglalkozni kell, mert különben nagyon kritikus a helyzet. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Először is szeretném üdvözölni, hogy azt a vitát, amelyet a SZEDE bizottságban természetesen lefolytatunk, folytatunk, azt most a körülmények fényében egy nagyobb nagyobb, nagyobb közönség előtt az AFED bevonásával tudjuk folytatni, és aki esetleg még, akinek még új ez a téma, annak elmondanám, hogy a, hogy a következtetésekkel kapcsolatban elvégeztük azért a megfelelő feladatokat, készítettünk jelentéseket, és beszéltünk nagyon sokat arról, hogy az elkövetkezendő években hogy kell, hogy kinézzen ez, és arról is beszéltünk, hogy a Lisszaboni szerződés lehetőségeit még nagyon sokan nem használják ki ezen a területen. Mindig azt a véleményt hangoztattuk, hogy a közös biztonsági és védelmi politika területén nem, nem járunk elől, de egyszerűen elértük azt a, azt a fájdalom küszöböt, amelyet képesek voltunk költségvetés szintjén beállítani, és sajnos a külső külső fenyegetettség az egyre nő túlságosan keves, kevés állt a pénzünk az amerikaiak nem működnek velünk és együtt és, és a fenyegetés, fenyegetés egyre növekszik. Ezért nagyon fontos, hogy, a köve, hogy az utóbbi csúcs találkozó következtetései nyomán most tovább próbáljuk mozdítani az ügyet. Az európai védelem, védelem technológiai ipari bázis szakértőivel beszéltem, azért mondom angolul, mert így jobban hangzik, és egy műveleti képességgel, biztonsággal, védelmi politikával kapcsolatos közös együttműködést szeretnénk kialakítani, amely a saját erőinkön, a saját ipari erőinkön alapul, tehát nem egy harmadik féltől függ. Nem szeretnénk ugyanis abban a helyzetben találni magunkat, hogy mindenki ott vásárol védelmi eszközöket, ahol akar, és aztán azokat nem lehet közösen működtetni, mert nem interoperábilisak. Úgyhogy a külső szempontokat a védelmi szempontokkal és az ipari szempontokkal, illetve a belső piaccal nagyon fontos összehangolni. Az is fontos, hogy elvárjuk azt, hogy európai szinten alakítsunk ki egy védelmi politikát illetve hogy megtaláljuk, hiszen valahol ez már létezik. Most meg kellene nézni, át kellene gondolni, hogy mi az, ami már létezik, mi az, amire képesek vagyunk, és hogy ezt hogy tudjuk kihasználni. Az európai biztonsági stratégia új perspektíváját kell megírni, és utána e-, elindítani. A kulcsszavak, megint csak az új kollégáknak mondom, kulcsszavak, amelyekre szükségünk van, a harmonizáció, e, e, valaki kapcsolja ki azt a mobiltelefont, jó? Tehát a, harmoni, a, a kihívások harmonizáciáról, szól az igények összevonásáról, a bevásárlás, beszerzés szinkronizálásáról, összehangolásáról szól, és arról, hogy közösen tervezünk, mert hogyha nem közösen tervezünk, nem közösen szerzünk be, akkor nem elég hatékonyak a kiadásaink. Ugye vannak külügyminisztériumaink, vannak beszerzési ügynökségeink, és a régi gondolkodás mentén mindig arról van szó, hogy a saját nemzeti szempontjainkat vesszük figyelembe, nem alakítottunk egy ilyen átfogó horizontális megközelítést, úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben nem engedhetjük magunknak, hogy így költekezzünk a a, ugyanis hatalmas költségek léteznek, európai parlamenti szinten is megvizsgáltuk már azt, hogy évenként hány milliárd eurót adunk ki hat, mindenféle hatékonyság nélkül. Aztán a szabványosítás és a tanúsítás egy is nagyon fontos. Tehát az, hogy az Európai Unión belül ne kelljen mindent egyenként tanúsítani, hanem legyen egy közös tanúsítvány lehetőség. Aztán az ellátás biztonsága is nagyon fontos. Kölcsönösen biztosítani kell, de hát ez nem is az exportról szól, hanem egymásnak kölcsönösen biztosítani kell azt, hogy amire szükség van, azt a partnerünk ö, ö, felhasználhatja, amennyiben nekünk nincs rá szükségünk. És itt a kutatásfejlesztés kérdése is fontos, ezt már egy másik jelentésben is aláhúztuk, és a külügyi bizottság, valamint a biz, ipari bizottság és a költségvetési bizottság is megszavazta az erről szóló jelentést, valamint a bizottság is pozitívan nyilatkozott. Ezért a jelenlegi helyzettel kapcsolatos legsürgetőbb kérdésekre választ tudunk majd adni. Tegnap a az alelnök jelölt Mogarini asszony is kijelentette, hogy a biztonság védelem területén jelentősen meg akarja erősíteni, javítani akarja a helyzetet. És úgy gondolom, hogy ez fontos jelzés, és ebben az összefüggésben az is fontos lenne, hogy az új biztosokat megkérjük annak átgondolására, hogy az, a biz, biz, bizottság eddigi ö, védelmi tevékenységét most a legmagasabb szintre emeljék, tehát a vezető biztosok szintjére emeljék. Én úgy gondolom, hogy ez, erre is képesek kell, hogy legyünk. Aztán pozitívan szeretnénk még azt is kijelenteni, hogy a jelenlegi bizottsági struktúra kialakítása azt jelenti majd, hogy az általunk kidolgozott jelentések nem véletlenszerűen jutnak el egyik vagy másik főigazgatás, főigazgatósághoz, hanem egy főigazgatóságnál maradnak, tehát nem fognak elveszni a szervezési problémák miatt a bizottságon belül. Végül pedig azt mondanám el, hogy a következő védelmi csúcs találkozó előkészítés, előkészítési szempontjából fontos, hogy Elmondjuk azt is, hogy lehet, hogy túl korai volt még a 2013-as csúcs találkozó, hiszen az ukrajnai helyzet még nem volt egészen világos, nem tudtuk még igazából, hogy milyen kihívások állnak ennek kapcsán előttünk. Tehát, hogyha néhány hónappal később rendezték volna meg ezt a csúcs találkozót, akkor más következményei, következtetéseket fogadtak volna el. Most minden esetre az a fontos, hogy az Európai Tanácsot is politikai szempontból azt, arra ö, szorítsuk, hogy a szükséges ö, meghozza. Mi az Európai Parlament szempontjából, illetve részéről ezt mindenképpen támogatni fogjuk. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az előttem szóló két kolléga már a stratégiai és politikai szintű tartalomra utaltak, még részletesebben a, a gyakorlati lehetőségeinkről beszélnék. Ugye egyrészt a tagállamok felé appellálunk, nagyon sokat megfogalmaz, tudtunk, de nem, nem sokat, nem, nem töltük meg megfelelőképpen a kereteket. És pontosan ez szól arról, hogy, hogy gyakorlati szinten mit tudunk az el, elkövetkezendő két-három évben tenni. Tehát, hogy ne, túl, ne teljen el túlságosan sok idő a szándéknyilatkozat és a gyakorlati tevékenység között a parlament saját területén konkrétan az DELDE és az ITRE között e, a Horizont 2020 keretében és azon belül is a, a polgári katonai missziók tárgyában elkészített már egy javaslatot. Itt 200 millió euróról van szó, amely teljesen konkrét projektekre eh, kerül majd kiadásra a különböző tagállamok közötti együttműködés tárgyában, amely például a parancsnoki és ellenőrzési rendszerek fejlesztésére vonatkozik, illetve más olyan rendszerek fejlesztésére, amelyek eh, segítségével a tagállamok együtt tudnak működni. Aztán a különböző munkaprogramok, amelyeket, a, amelyeket már Gálár kolléga is említett, ugye a, az volt az aggodalmunk, hogy a különböző főigazgatóságok között majd elvesznek a források, de úgy tűnik, hogy a, az 1,7 milliárdos biztonságpolitikai költségvetés nek meg lesz a megfelelő helye, és el kell pontosan dönteni, hogy a civil, illetve katonai biztonságra költendő összegeket milyen helyen, milyen döntések alapján fogják el, el, elosztatni. Az afet belül majd nyilatkoznunk kell, hogy a költségvetési lehetőségek keretein belül milyen konkrét lépéseket tudunk javasolni a kiadásokra. Két példát adnék erre. A drónokkal kapcsolatos ellentmondásos helyzetet is meg kell vitatnunk, a felderítési képességek, és ezen belül a határ biztonság kérdése is felmen, felmerült. Minden esetre nincs olyan tagállam, amelynek joga van ahhoz, hogy legálisan ö, drónokat alkalmazzon például a határok, ö, a határok megfigyelésére, vagy a saját területen megfigyelésére. és ezért fontos, hogy a jogi alapot itt tisztázzuk, hogy a felderítő drónok helyzetét tisztázni tudjuk. Ugye itt a belső piac, a, légvéde, a, a légi ellenőrzés szempontjából is vannak itt még korlátok, és ez egyszerűen megakadályoz az Európai Uniót abban, hogy az adott területen a képességeit kifejezze és ugye itt is szükség van arra, hogy a tagállamok felé eh, kér, kéréseket intézzünk, és az AFET, valamint a SZEDE feladata az, hogy eh, kiderítse azt, hogy milyen konkrét lépéseket tudunk mi magunk javasolni annak érdekében, hogy a, az általános helyzeten javítsunk ugyanis nem csak általános gondolatokra van szükség, hanem arra is, hogy teljesen konkrét javaslatokat tudjunk tenni, konkrét lépésekre ebben az ügyben. Nagyon köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak Danzsan kollégának, Geller úrnak, és a többieknek azért, hogy ennyire világosan és pontosan fogalmazták meg a bevezetőjüket. Illetve a gyakorlati javaslataikért is köszönetet szeretnék mondani. Az Európa jövőjével kapcsolatos konventben emlékszem, ebben részt vettem, 2002 óta emlegetnek bizonyos javaslatokat, álláspontokat végrehajtás nélkül a költői kérdés, minek kell ahhoz történnie, hogy konkrét lépéseket lássunk a gyakorlatban megvalósulni. Több fenyegetettségre van szükség, vagy katasztrófákra? Vagy hogy ezek még közelebb történjenek Európához, mint az eddigiekben? Úgy gondolom, hogy stratégiai elgondolásokból kell ihletet merítenünk a jelenlegi fenyegetettségekkel kapcsolatosan. Én mindig a béke mellett vagyok, de tudnunk kell, hogy ég körülöttünk a világ, mások az erőszakhoz folyamodnak. A kérdés, hogy mi mit tudunk elérni ezzel a puhasággal és egyéb finom eszközökkel. Thank you. Um, I don't think that... Köszönöm szépen. Szerintem az új stratégiára nincs itt szükség, új védelmi stratégiára, hanem a meglévőt kell végrehajtani, politikai akarat kell erre nézve. Ez az, ami hiányzik minden politikai erőben. Bizonyos országokban gyakorlatilag bolykotot tapasztalunk, nagyon vonakodnak, hogy részt vegyenek a közös védelmi biztonsági politikában. Bizonyos, bizonyos politikai családokban, az enyémben is egyébként, a baloldalon sokan úgy gondolják, hogy a, a védelemről való eszmecsere a béke ellen, az emberi jogok ellen szól, de erről szó sincs. Pontosan ez a cél, hogy a nemzetközi jogot érvényesítsük, és az emberi jogokat is. Például a védelmi felelősségre való emlékeztetés. Itt vannak a kurdok, itt a parlamentben, a parlament előtt ők is azt kérdik, hogy, kérik, hogy felelősséget vállaljunk a biztonságért, erre erkölcsi kötelességünk és jogi kötelességünk is van. Nagyon sok szó esett már erről a témáról, de a közös védelmi és biztonsági politikába keveset fektettünk, éppen ezért van itt ez a sok konfliktus. Nézzük Líbiát. Világos, hogy az Európai Unió nem lépett fel közösen és koordinált módon ezt már a kezetektől mondjuk és serg- sürgetjük. Nagyon sok tagállamnak felelőssége van itt, de nagyon sokan nem akarják felvállalni ezt az egyeztető szerepet. Lady Ashton sem akar túl erőszakos lenni, és a különböző miniszterek, tanácsadók próbáltak megoldást találni, de a valóságról megfeledkeztek a nyilvánvaló fenyegetettségről, a terroristákról, a különböző szervezet bűnözői hálózatokról, akik ebben a ö, senki földjén tevékenykednek, és most már itt vannak a küszöbön. Christian és Michael Geller is beszélt arról, hogy hatékonyságot kell biztosítani a 28 tagállamban elköltött pénzköltés eh, tekintetében. De nagyon fontos, hogy a korrupciót is visszaszorítsuk. Legyünk őszinték magunkkal. Nagyon eh, sok eh, por korrupció történik a 28 tagállamban. Például Portugáliában eladtak német tengeralattjárókat, és ehhez rengeteg korrupció fűződik, de Portugáliában senkit nem ítéltek el ezzel kapcsolatosan, pedig a legfontosabb vezetőink érintettek, de akár az Európai Bizottságot is említhetem, hogy szemet hunyt e, felett, e fölött a tranzakció fölött, és félrevezető, hazug érveket hallgattak meg a portugál kormánytól, úgy, mintha ez igaz lenne, és semmi probléma nem lenne ezzel az európai biztonságpolitikán még nagyon sokat kell dolgozni. és autonóm ipari bázisokra van szükség. Nézzük meg a gazdasági válság eredményeit a műveleti képességekre nézve. Egyértelmű hazámban is, hogy nem csak a stratégiai szektorokat érinti mindez, ez már a, a kínaiak és az angolaiak kezében van, és a stratégiai cégek is a védelem területén mások kezében vannak. A válság következményei az, hogy nem tudunk hatékonyabbak lenni és együttműködni a biztonságpolitikában, vagyis teljesen a az ellenkező hatást értük el, mint amit a politikai vezetőink előirányoztak. Azzal zárnám ezt, hogy a tegnapi meghallgatás nyomán Mogarini asszony azt a benyomást keltette, hogy végre valaki már érti, megértette, felmérte, hogy mi a jelentősége a közös, belé, külös kül- és biztonságpolitikának, és nem csak az üres retorikára van szükség, hanem cselekvésre is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szolidaritás és közös megerősítése a védelmi kapacitásunk számára nagyon fontos európai unió számára, de az arról beszélünk, hogy nagyobb kompetencia és források kellenének, ugyanakkor nem beszélünk arról, hogy miért van ezekre szükség. Ugyanakkor a közös védelmi politikának, biztonsági politikának a megerősítésére van szükség. Júliusban bizonyos tagállamok arrogáns módon nem gyakorolják ezt a szolidaritást. A válság e, idején, amely nem egy elméleti absztrakt válság, hanem a balti államok, Lengyelország és más tagállamnak a biztonságát is visz, ö, e, ö, e, veszélyeztetik. Morgerini asszonytól, a biztos jelöltől hallottuk tegnap, hogy külügyminiszerként a jelenlegi elnökséget is képviselte, és legalább politikai támogatást várna el a különböző államoktól. Beszélt olyan technikai vitákról, ami a déli gázvezetékről beszélt, és az ukrán helyzetről, amelyet meg kell várni, hogy megnyugodjon. Tehát miről beszélt az orosz befolyásról a Krímfélszigeten? Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, hogy mit tehetünk technikai és biztonsági szempontból. Grúziát illetően nem ragadtuk meg a konfliktus elején az alkalmat, hogy béke teremtő, béke őrző erőket küldjünk. talán semleges európai országok erőjei, erei, tehát azon országok, akik nem NATO tagok, egy béke fenntartó missziót küldhetnének Ukrajnába mit csinálnak a különböző országok, hogy Lukasenko javaslatait, tehát hogy Ukrajna keleti részébe küldjenek erőket, tehát ezt akarják csak hátradőlve megnézni, hogy mi történik? Nem. Nekünk közösen a védelmi erőket összefogva kellene valamit tenni. nagy tisztelettel azózom azon államoknak, akik segítenek az afrikai országoknak, és a e, mi katonáink is részt vennek ezekben a műveletekben. Ezek szerény műveletek, de legalább ott vagyunk jelen. A déli áramlat gázvezeték hasznos lenne, de Eh, azt is jelenti, hogy ne adjunk el fegyvereket Oroszországunknak, hogyha a Ukrajnának viszont nem adunk el. Ez aláássa a eh, biztonságunkat. Elsősorban az államaink eh, biztonsága és függetlensége a legfontosabb, ezekre koncentráljunk. A az Európai Unió tagállamai, vannak olyan tagállamai, amik csak negyed évszázad élvezik még a szabadságot. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilvánvalóan figyelemmel követtem, hogy mit mondtak a kollégák, és Danzson kollégát is meghallgattam a bevezetőben. És szeretnék áttakinteni a világot, de elsősorban a saját határainkat, hogy mi történik Ukrajnában, hogy mi történik két-három órányi repülőútra Líbiában, közel-keleten, stb. Mindenki láthatja, hogy sürgősen szükség van arra, hogy közös védelmi politikát folytassunk és akciókat indítsunk nemzetközi környezetben az amerikaiak a kötelezettségvállalásai különösen rávilágítanak arra, hogy Európának milyen költségvetési problémái vannak. Tehát nekünk épp ezért kell összefogni az erőinket az ipa és a védelmi iparunkat. Szerintem ez két dolgot igényel. Elsősorban bizonyos tagállamok közötti megerősített együttműködésre van szükség, ennek a kapacitását kell megteremteni, de ezeket az összes európai államnak kell finanszíroznia. Tehát amikor akár a határokon, akkor külső területeken vannak akciók, akkor ezeket az európai állampolgárok érdeke és közös biztonsága érdekében kell megtenni. Tehát nem lehet csak egy-két országra tekinteni, akik a saját költségükre végzik ezeket az akciókat, és mi semmi szolidaritást nem mutatunk feléjük. Tehát szükség van egy közös védelmi rendszerre, és ez sürgős. De hát ezt már évek óta emlegetjük. Itt az, eljött az utolsó pillanat. A közös védelmi politika közös külpolitikát tételez fel. Tehát együtt kell bizonyos irányokban cselekedni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Being spoken about, we've heard about Hallgattunk sokat a szinkronizációról, de ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió országai között kell ezt megtenni. 2014-ben európai választások voltak, és nagyon sok választó hátat fordított az Európai Uniónak, és sok ország is hátat fordít a közös vállalásainknak. Ez nagyon sok aggályt felvet azzal kapcsolatosan, hogy merre tart ez a vállalkozás. Ma délelőtt fontos biztonságpolitikai meghallgatást tartunk, és időközben eh, egy kordonnal választották el eh, a tüntetőket eh, a parlamentet látogatóktól. Úgy gondolom, hogy ez nagyon veszélyes megközelítés. A tagállamok, a NATO tagállamait védi az ötödik cikk, de úgy gondolom, hogy a biztonság, védelem azoknak a tagállamoknak a feladata, amelyek az ENSZ tagállamai például. Nézzük meg, hogy mi történt az európai választásokon, és gondolkodjunk el azon, hogy az Európai Unió építésének vállalkozása merre tart. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretnék, szeretném egyetértésemet kifejezni Dezsán úrral ebben az elem, ezt az elemzést illetően. Nagyon nagy hiányaink vannak stratégia szintjén, és hatalmas ö, hibákat követtünk el az árak előre, a válság előrejelzésében és kezelésében. Ugye Irakban, Szíriában, Líbiában és Ukrajnában is voltak problémák, és most ehhez, ezekhez hozzájött az iszlám állam problémája. Meg kellene, hogy legyen a politikai szándék arra, hogy egy stratégiát állítsunk össze. És az elemzéseken kívül még nagyon fontos, hogy a politikai szempontot is figyelembe vegyük, és nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak politikai beavatkozásra, és milyen technológiai kapacitásainknak kell len, len, lenniük, olyanoknak, amely közös európai kapacitásnak mondható és hatékonyan kihasználható. Ez a dimenzió ebben a szövegben nem szerepel. Az Európai Unió szegényebb országait nagyon gyakran azzal vádolták, hogy azért vannak gazdasági válságban, mert megnövelték, megnövelték katonai kiadásaikat. Itt különösen Görögország és Ciprus kap, kapott ilyen bírálatot. Ezeket is figyelembe kell venni. Petelle úr nagyon korrektül ö, mutatott rá az új fenyegetésekre, és arra, hogy szolidaritásra van szükség valóban. Támogatnunk kell a balti államokat és Lengyelországot, mivel ők vannak legközelebb a konfliktusokhoz. <clears throat> Ugyanakkor az Európai Unión belüli fenyegetést is hangsúlyoznunk kell, ez pedig Törökország. Törökország a tengeri oldalról körülvette Ciprust, de erről senki nem beszél, és nekünk megparancsolták, hogy semmiféle lépést ne tegyünk, ellenlépést, ez pedig helytelen. És az is helytelen, hogy ezen a szakbizottságon belül vádolták Ciprust meg azzal, hogy nem viselkedik az Európai Uniós szankcióknak megfelelő, nem tanúsít ezeknek megfelelő magatartást Oroszországgal szemben. Aztán az iszlám állammal kapcsolatban is bizonyos tilalmak vannak, és megtiltották nekünk, hogy tengeri téren fellépjünk Törökország ellen. Én úgy gondolom, hogy meg kellene állítani a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, ellenkezőleg gazdasági és politikai szankciókat kellene rájuk kivetni, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor egyszer csak majd valódi fenyegetettség elé fogunk kerülni. Azt hiszem, hogy ez kellene a legfontosabb prioritásunk legyen ez ügyben. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Öröm számomra pöttakként ilyen fontos kérdés e, tárgyalásán részt venni az AFED-ben. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy az európai védelmi és e, e, biztonsági politikának a vitája régóta folyik, hiszen 1954-ben a közös biztonság és védelmi politikát elutasították. Tulajdonképpen ugyanazzal állunk szem, azzal a kérdéshez állunk szemben, amikor az EU az egy gazdasági óriás, de biztonsági szempontból törpe. Azért törpe, hiszen továbbra is arról beszélünk, hogy az európai tagállamok hajlandók-e hozzájárulni a közös biztonsági és védelmi missziókhoz. Missziók és műveletekről van szó, hangsúlyoznám, mert olyan a helyzet, továbbra is azt követelik, hogy az európai fontos kapacitásokat bevessük, ugyanakkor ezeket nem integrálják európai szinten. Itt az Eurokorról beszélek, vagy az European Air Group, vagy a harci egységekről. Még mindig nem világos, hogyan lehet ezeket felhasználni, sohasem használták fel őket eddig, pedig nagyon sok pénzt költünk rájuk, de még továbbra sem látjuk, hogy mi a stratégiá azt illetően, hogy hogyan lehet ezeket Európai Uniós missziókra felhasználni. Hiszen még mindig mindezen műveletek vagy missziók NATO támogatásra szorulnak, és elsősorban az Egyesült Államok támogatására. És ezt a valóságot hangsúlyoznunk kell továbbra is. Az Európai Uniónak hiányozik a, hiányzik a kapacitása arra, hogy a saját védelmi és biztonsági misszióit elvégezze. Tudjuk, hogy erős a kapcsolat a védelem és a biztonság között, és a szabadság, demokrácia, jogrend és jólét kérdései között. Nem folytathatjuk a tárgyalását a gazdasági biztonságnak, hogyha nincsen szociális biztonság, vagy ha nem javtunk az Európai Unió katonai, védelmi és biztonsági kapacitásán. Nyilvánvalóan sok dolgot lehetne itt említeni, és épp ezért üdvözlöm ezt a fontos vitát, ugyanis egy javaslatot szeretnék tenni, és pedig azt, hogy 2015 elején egy tanulmányt vagy jelentést készítsünk az európai keleti részéről, a biztonságáról, a védelméről és a stabilitásáról. Ez ugyanaz a keleti rész, amely a, a NATO-nak a, a keleti ö, ö, része. Tehát meg kell nézni, hogy mik a kihívások ezen a területen, mik az új fenyegetések, e, tehát mi fenyegeti a közös védelmi és biztonsági politikát. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is akartam ma szólni, mert az én frakciómon belül is megoszlanak a vélemények arra nézve, hogy mennyire kívánatos és mennyire hatékony a közös védelmi politika mennyire kell ennek megerősíteni a szerepét, vagy inkább meg kell ott tartani, ahol most van. Aggájaink vannak azzal kapcsolóan, hogy hogyan kapcsolódik ez a munka a NATO tevékenységéhez, hol vannak a párhuzamosságok, eh, illetve hol tér el ez az Egyesült Államokkal folytatott transatlanti együttműködéstől. Felismerem ugyanakkor a közös eh, biztonságpolitika tengeri hatékonyságát, illetve a szomáliai fellépést. Úgyhogy ennek kettős pozitív hatása van a tengeri folyosók felszabadításában. Ugyanakkor gratulálnom kell ez alkalommal két tagállamnak, amelyek a saját gazdasági válságukon is keresztül mentek, Lettország, Litvánia, és most közösen vállalták, hogy a kétszázalékos kiadási célt el fogják érni. Valóban hatékonyabbnak kell lenni, és fontos az intelligens védelem, stb. stb. De a nemzeti költségvetésből is többet kell erre költeni. Lettország, Litvánia kikövezte az utat ahhoz, hogy olyan országok, mint az Egyesült Királyság vagy Franciaország is részt vállaljanak ebben az erőben. Luxemburg, bár az egyik leggazdagabb ország, mégis a legkisebb kiadással rendelkezik ezen a területen, ez nem szól a dicsőségére. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk védelmezni határainkat és életmódunkat azon feltörekvő hatalmakkal szemben, amelyek mindezt meg akarják támadni, vagy kérdőre vonják. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy mikor zajlik ez a vita, vagyis a parlamenti ciklus elején. Úgy gondolom, hogy öt év elégséges idő arra, hogy hatékony lépéseket tegyünk ebben a kérdésben. Véleményem szerint az Európai Uniónak több lehetősége van, és több hatalma, mint amit kihasznál. Egy kicsit olyan, mint amikor egy fiatal sportoló az edzőteremben edz, de nem mer versenyre elmenni. Lehet, hogy remek eredményeket ér el ebben a bezárt edzőteremben, de a valóságban amikor látjuk, hogy a többiek a versenyben hogyan teljesítenek, akkor nem tudjuk, hogy ez mennyit ér. A NATO bizonyos vezetői Afganisztánban, amikor szerepet vállaltak az iszapban, akkor az elején a tagállamok mindenféle kibúvókat kerestek, és nem tudták a terepen a katonai műveleteket megfelelően vezetni, és azután ezek a kibúvók csökkentek, ami azt jelenti, hogy gyakorlati lépésekre van szükség, Go on, on ground and have some... hogy ne csak elméleti viták folyjanak, hanem valós lépések is történjenek. Az EU biztonsági és védelmi stratégiáinak preventív módon kell működniük. Bizonyos tagállamok egyre többel járulnak hozzá ezekhez az erőfeszítésekhez. Remélhetőleg ez a kötelezettségvállalás kiterjed majd a többiekre is. Kollégák, az EU miért rendelkezik ilyen hatalommal? Mert sok partnerországunk van, akik készen állnak arra, hogy segítsenek minket, és hogyha azt látjuk, hogy a partnerországok bizonyos műveletekben részt vesznek, amelyeket az EU kezdeményezett. Ez egy jó tendenciát jelent, és senkinek nem célja az, hogy a bizonytalanokhoz csatlakozzon, hanem egy határozott unióhoz szeretne csatlakozni. A transatlanti együttműködés inkább facilitátor legyen, mint egy korlátozó tényező. Ezt inkább biztatásként, ösztönzésként kell felfogni, és egy erős tényezőként, hogy a saját kapacitásunkat fejlesszük, illetve a fellépési szándékunkat ezen a területen. Köszönöm. Elnök. Elnök úr, amikor a revolmerem miatt nyújtottam be kérelmet, akkor azt mondták, hogy csak akkor kapom meg, hogyha használni fogom. Tehát, hogyha az Európai Unió bizonyos országok vagy föderációk ellen akar harcolni, akkor legjobb, hogyha egyáltalán nincsen hangcserege. Aber was machen Sie denn, wenn die Russen kommen? De hát akkor mit fogunk csinálni, ha jönnek az oroszok? Herr Donjon. Herr Donjon. Danjean úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem lenne. Az első, valamelyik hozzászóló szólt az választási eredményekről, a tavaly májusi választási eredményekről. Felmerül a kérdés, hogy a biztonság és védelem szintjén ez a szavazás amely eh, tulajdonképpen az európai eh, konstrukció ellen szavazott, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az, ez az európai védelem visszautasítása. Nem vagyok ebben biztos. Vannak olyan euroszkeptikusok, vagy eh, európai gyűlölők, akik pont a, egy témával, a védelemmel eh, kapcsolatosak. Hiszen amikor az emberek azt mondják, hogy kevesebb Európát akarnak, akkor ez a védelmet is illeti illetve e, azt mondják ezek az emberek, akik Európa ellen e, szavaznak, hogy, hogy a védelem és a diplomácia azok a fontos kérdések, amelyekre koncentrálnia kellene, vagy amelyben egyet kellene működnie Európának. A véleménykutatások e, is azt mondják, hogy elsősorban az Európai Unió a védelemmel és a biztonsággal kellene, hogy foglalkozzon. Mindegy, hogy melyik országról vagy milyen környezetről van szó. Mivel a sokszorozódnak a válságok, az állampolgárosok, állampolgárok politikai nézeteiktől függetlenül osztják ezt a nézetet. A második megjegyzésem az iparral kapcsolatos, hiszen nyilvánvalóan a védelmi ipar kapcsolatban az e- európaiaknak tudomány, tudatában kell lennie, hogy egy teljesítőképes európai iparnak kellene lenni, nem csak kereskedelmi szempontból, hanem kutatási szempontból is, hiszen a kutatás nyilvánvalóan lehetővé teszi nem csak a katonai, hanem a civil alkalmazást is. Ezek a kutatások most szoros kapcsolatban vannak. Például Christian Ehlernek a munkája az ITRE-ben is ezt mutatja. Ugyan ugyanis a védelmi iparban végzett kutatás nagyon fontos. És egy költői kérdés felmerül, hogy mi a stratégiai autonómia. És hogyha hiányoznak olyan technológiai építő elemek, amelyek veszélyeztetik a védelmi ipart, akkor nem szabad elfelejteni, hogy nem csak ágyú kereskedők, a védelmi iparban dolgozók, hanem ennek megvan a civil dimenziója is. Tehát az európaiaknak tudatában kell lenni annak, hogy ha ezeket az ismereteket elvesztjük, akkor akkor ez, ezek a civil alkalmazásra is kihatnak. És ez nem csak a gazdasági jóléttel kapcsolatos. A harmadik kérdés pedig szintén a stratégiai autonómiával kapcsolatos. A tagállamok és az európai intézmények, amelyek nem európai módon gondolkodnak, és nacionalista álláspontokat képviselhetnek, azok nem életképesek, ugyanis az európai védelmi ipar az multinacionális most. Tehát ma nem jelenti azt, hogy nacionalista valaki, a, amikor azt mondják, hogy megnézzék, hogy mik a kapacitásuk, hiszen mindegyik oldal megnézi, hogy a saját vagyonuk az, az milyen, tehát eléggé kielégítő ez, és láthatjuk majd, hogy a jövőben lesznek olyan országok, amelyek a felszereltségüket erősítik. De lehet, hogy olyan technológiákat fognak az atlanti óceán másik oldalán venni, amik Európában is megvannak. Ich wollte mich am Schluss noch mal beim még befejezésképpen köszön, megköszönném a külügyi szakbizottság elnökének, hogy megszervezte ezt a vitát, illetve hogy egy magasabb szintre helyezte, ahogy ezt több hozzászóló is jelezte, mivel fontos aktuális témáról van szó, és két konkrét példát hoznék. Ugye Európában nincs többé olyan katonailag biztonságos chip, amit gyártanánk, ezeket mind külföldről szerezzük be. Európán kívülről és az amikor egy, egy, egy kö, tendert írunk ki, akkor, akkor is problémákba ütközünk, és az, a, az lenne jó, hogyha ezt a jelenlegi helyzetet és a parancsnoki parancsnoklás folyamatát nagyon komolyan megnéznénk hogy milyen képességeink, milyen lehetőségeink vannak, és hogy ezekkel mit lehet tenni ezeken a kereten belül rövid távon. Mit lehet tenni, hogy például a kutatási, fejlesztési területen rövid távon miket, milyen intézkedéseket tudunk tenni, hiszen amíg ezeket a hiányosságokat fel nem tárjuk, addig választ sem tudunk kapni arra, hogy milyen lépések szükségesek. Elnök. Köszönöm szépen, örülök neki, hogy ezt az első vitát megejtettük. Köszönöm az szedét, hogy ezért dicséretet kaptam, és hogy Gáler és Éler úr részt vettek. És még szeretnék egy rövid megjegyzést tenni és összefoglalni a mondottakat, és amit Tenok úr mondott a megduplázás kérdéséről. Az Európai Unió tagállamai úgy döntöttek, hogy hogy hogy a védelmi pénzeket, a védelemre költött összegeket nem emelik, és, és Amerikához képest tényleg nagyon le vagyunk maradva, mégpedig azért is, mert nem működünk együtt. És amikor azt mondják, hogy a NATO feladatait megduplázzuk, akkor megint arról van szó, hogy ha ezt el akarjuk kerülni, akkor először is az a feladatunk, hogy közös képességeket alakítsunk ki még a, az angol és a francia hadseregeknek is vannak korlátai, és ebből a szempontból azt kell megtekinteni, hogy hogy tudunk közös terveket készíteni, hogy tudunk közösen kutatni ezen a területen, és hogy ezeknek az eredményeit hogy tudjuk aztán köz, közös céljainkra kihasználni. Köszönöm mindenkinek a részvételt. At that point the chairman died. <laughs>